De prezident! Az elnök. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich... Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a délutáni ülésünkön. Ez az utolsó a karácsonyi és újévi szünet előtt Nothelfen úr felé szeretném a tiszteletemet kifejezni, aki annak a szervezetnek az elnöke, aki 1900 szolgáltatásban dolgozó és sérült embernek az érdekét képviseli. Köszöntjük a parlamentben! Nos, a közleményemet később fogom ismertetni. Meg fogjuk nézni először is az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről szóló állásfoglalási indítványokat. Először is eh, Malajzia.